szavazás 10 óra 30-tól kezdve. Most pedig Patricia Tolja asszonynak a jelentése következik a szociális gazdaságról. Köszönöm. Boldog és büszke vagyok arra, hogy az Európai Parlament a szociális gazdaság kérdésével foglalkozik. A jelentésemben a következőkről van szó. Figyelnünk kell arra, hogy a gazdaságon belül mi nek lehetünk tanulni. Ebben a szektorban a dolgozó 9-10 százaléka dolgozik. Vannak szövetkezekek, kölcsönös szövetkezekek, és ezek pedig mind hozzájárulnak a GDP-hez. Ezeknek a szociális gazdaságban részvevő munkáltatóknak és dolgozóknak is figyelmet kell szentelnünk, hiszen nem kivételről van szó, hanem a piacgazdasági szereplőkről. Őket pedig a belső piacon el kell ismerni, hiszen a belső piacon mozognak, dolgoznak. Azonban teljes mértékben a piac részéről van szó. Azonban a szociális gazdaságnak vannak olyan jellemzői, amelyeket nem szabadna megszüntetni. Hiszen itt a felelősségről, a szolidaritásról, az emberi méltóságról van szó. Ezeket az elveket szeretnénk a munka étoszával egyesíteni. Valaki azt mondta, hogy ebben az ágazatban dolgozók a tőkével, de nem a tőkének dolgoznak. A szociális gazdaság az európai szociális modell sereghajtója. És szerintem pont itt lenne az ideje, hogy ezekkel az emberekkel, ezekkel a vállalkozásokkal is foglalkozunk el, hiszen a válság megmutatta, hogy a hagyományos gazdasági formáknak néha nagyon káros hatása is van. A szociális gazdaságban nincsen spekuláció, nincsen nyerészkedés. És ettől függetlenül platformokként tekinthetjük őket. Támogatják az ellátási rendszereinket, amennyiben hiányosság van. Mit tehetünk konkrétan, hogy támogassuk ezt a szektort? Néhány konkrét javaslatot is tennék. Először is definiálni kellene a szociális gazdaságot, hogy mit is jelent ez a terület. Fontos, hogy az egészet a nemzeti könyvelési rendszerbe felvük, tehát hogy konkrétan számokkal mit is teljesít ez az ágazat. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság mit csinált. Van egy kézikönyv, azonban ezt még alkalmazni is kell. Úgy gondolom, hogy a egyetemek, a kutatók itt hozzájárulhatnak a probléma megoldásához. Milyen jogalkotási intézkedések szükségesek? Például megvan a szövetkezeti státusz. Meg kell nézni, hogy ez mit is jelent, és hogy lehetne -e továbbfejleszteni. Nem akarunk bürokratizációt, nem akarjuk azt, hogy ez a szektor bürokratikusabb legyen, hiszen egyik, eddig nagyon jól működött, de esetleg jó lenne, hogyha azért néhány jogszabályt is alkothatnánk. És erősebben kellene a szociális gazdaságot a szociális párbeszédbe is bevonni. Nézzük meg, hogy hol lehet ezt a párbeszédet elhelyezni. Nézzük meg, hogy mely közvetlen támogatást kaphatna a szociális gazdaság adhok programokat, vagy más formákban. A jelenlegi programokba esetleg be lehetne illeszteni a szociális gazdaság támogatását. Nézzük meg, hogy a szociális gazdaság e, hogyan fonódik össze Európán belül. Van egy szociális gazdasági intergrup, és e, szeretné Ferhojgen és e, Spidla úrnak is köszönni az együttműködésért. Ez a jelentés számos vetülettel rendelkezik, és Tudom, hogy nincsen sok időnk, hogy az egészet eh, gyorsan megoldjuk, de ön ma este a bizottságot képviseli, és esetleg egy-két kezdeményezést eh, tehet is, hogy eh, ez az egész dolog valamilyen konkrét formát öltsön. Köszönöm. Köszönöm szépen Tolja asszonynak, a bizottsági a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Parlament kezdeményezése született a kezdeményezés, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságban ez az ágazat mindenképpen további támogatást igényel a szociális gazdasági vállalatok igyekeznek kombinálni a gazdasági teljesítmést, és egyben a szociális és gazdasági célokat is megvalósítani üzleti céljaik mellett. Ezért nagyon jól tudnak hozzájárni a közösségi politikához és a célkitűzésekhez, különösen a foglalkoztatás, a szociális kohézító, a környezetvédelem vagy a társadalombiztosítás területén a szociális gazdaság vállalatok részét képezik a vállalatpolitikának, és a legtöbb esetben ezek mikro, kis vagy közepes méretű vállalatok, amelyek már így is élvezik a kis és közepes vállalatokra vonatkozó jogszabályokat. Ami a szociális gazdaságot illeti, fontos, hogy jogi és adminisztratív környezet jöjjön létre Európában és valamennyi tagállamban, és a szociális gazdasági vállalatok bármilyen formában is működjenek, megfelel, meg tudjanak felelni a globális kihívásoknak. Ez pontosabban azt jelenti, hogy a bizottság igyekszik garantálni azt, hogy a szociális-gazdasági vállalkozások növekedjenek, növekedjeni tudjanak és virágzóak legyenek. A bizottság külön figyelmet fordít annak biztosítására, hogy minden egyéb közösségi politika, például a versenypolitika, a vállalati törvény, közbeszerzés, egészségügyi, számviteli törvények, halászati törvények, biztosítások, regionális programok figyelembe vegyék ezen vállalatok speciális igényeit, erőfesztéseit és a munkastílusukat. Végezetül a bizottság szolgálatai jelenleg egy dokumentumon dolgoznak, amely fel fogja mérni a 2004 óta tett előrehaladást a különböző szövetkezetek tekintetében, és az egyéb szociális gazdasági vállalatok vonatkozásában, és ha szükséges, akkor új javaslatokat is fog tenni. Köszönöm szépen, biztos úr. Erről is holnap fél tizenegykor lesz szavazás. Akkor most pedig Evangelia Zambazzi asszony jelentése következik a mentális egészségről négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Ma